Kedves kollégák, kezdjünk. Én a késésért elnézést kérek, de néhány módosítást kezelnünk kellett a napirenddel kapcsolatosan, és először is mindenkit szívesen üdvözlök a Kulturális Szakbizottság ülésén. Először a napirendet kell elfogadni és bizonyos nehézségek folytán az ifjúsági díj nyerteseinek egy fotót kell készíteniük, úgyhogy kicsikét későbben érkeznek, és miután nincsen nagyon sok időnk, a Helga Trüppel féle szolidaritási testületre vonatkozó jelentés is csúszik, tehát a Maltéze jelentéssel fogunk kezdeni. A Nagykaroly D nyerteseinek bemutatása remélem megtörténhet, hogyha megérkeznek a érintettek, úgyhogy itt egy kis szervezeti módosítást kellett végrehajtanunk, de remélem, hogy ezért sikerül majd az ülést lebonyolítanunk ma. Vannak-e megjegyzések a napirendi, napirendtervezethez, amennyiben nincs, akkor elfogadottnak tekintjük. A kettes napirendi pont jegyzőkönyvek elfogadása, a szakbizottságunk október 10 és 19-i üléseinek jegyzőkönyveiről van szó, ezeket megtalálják az anyagban, vannak-e hozzászólások, úgy tűnik nincs, akkor javasolom, hogy a szokásoknak megfelelően ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintsük, amennyiben az ülés során nem érkeznek megjegyzések, hozzászólások. Hármas napi rendi pont, elnök közleményei. Ma a tolmácsolás francia, német, olasz, angol, dán, görög, spán, spanyol, portugál, cseh, észt, magyar, máltai, lengyel, szlovén, bolgár és román nyelveken áll rendelkezésre, és arra is emlékeztetnék, hogy változtatási kezdeményezés végrehajtásáról a tagállamokban. Momcsil Nekov a vélemény előadója. Kívánsz -e szólni? Nem? Akkor rögtön kezdjük meg a szavazást. Először az egyes módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva kettes mellette, ellene tartózkodás elutasítva Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik a hatos módosító, vagy a kilences? Igen, tehát akkor a kilences módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tizenötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. tizenhatos mellette ellene tartózkodás ezt is ellenőrizzük, sajnos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elutasítottuk. Itt meg kell néznem, hogy mit hova számítok be. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette, tar- ö, ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette, ellene tartózkodás, úgy gondolom, hogy ugyanaz a többség, mint az előbb, de ellenőrizzük. A, tiz- a 19 es kapcsolatosan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást.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 Lezárom a szavazást. Tizenhárom, tizennégy arányban elutasítottuk 27-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 28-as két részben, első rész mellette ellene, tartózkodás elfogadva. második rész mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük a 29-est, megnyitom a szavazást, lezárom. 15 nem, 15 három igen mellett elfogad, elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as módosító mellette ellene tartózkodás. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük a 33-ast, megnyitom a szavazást, lezárom, 10 igen, 17, illetve 11 igen és 17 nem mellett elutasítottuk, 34-es mellette, ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük szociáldemokraták nem emelték fel a kezüket, tehát 34-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Tizennégy igen, jól szólt, ellene szavaztál, akkor tizennégy nem, és tizennégy igen mellett elutasítottuk. Szilvia szavazógépe nem működött. 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és a zárószavazást elektronikusan bonyolítjuk le, megnyitom a szavazást. Lezárom. 26 igen, egy tartózkodás mellett nulla ellenszavazattal megszavaztuk a véleményt. Gratulálunk Momcsilnekovnak. Nos, akkor a következő napirendi pontot el kell halasztanunk, amíg a, a jelentéstevő meg nem érkezik, még úton van. Az ifjúsági díj nyerteseinek bemutatását is el kell halasztanunk, mert most fényképezkednek az elnökkel. Úgyhogy Maltéze úr, aki időközben megérkezett, következne. A nyolcas napi rendi ponttal folytatjuk. A tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége az Európai Unióban. Véleménytervezet megvitatása az 54-es cikk értelmében Kurzió Maltéze, a, az előadó, az 54-es cikk értelmében a média a mi hatáskörünkbe tartozik, úgyhogy röviden meg is adom Kurziónak a szót 5 percben. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Szerintem kevesebb, mint 5 percben fogom összefoglalni a témát. Majd megvárom, amíg mindenki befejezi a beszélgetést. mikrofon nélkül. Bene. Dicevo, io mm, sono partito anche dalla... saját tapasztalatomból indultam ki, azt is figyelembe vettem. Újságíróként ilyen nehéz időszakot még soha nem láttam, mint a jelenlegi időszak. Az elnök asszony is emlékeztetett arra a média, a médiapluralizmus kérdésére. Ezek nagyon fontos témák számunkra. Próbáltam összefoglalni a legfontosabb témákat, amennyire lehet egyszerűen és egyértelműen fogalmazva, ahhoz, hogy komplex képet kaphassunk, átfogó képet kaphassunk a cselekvési lehetőségekről, illetve arról, hogy az utóbbi években mi változott. Az információval, a tájékoztatással kapcsolatban fennáll az a kockázat, hogy csak a hatásokkal foglalkozunk, és az utóbbi évek változásaival, például a fontos és sokat idézett jelenségre gondolok a fake newsra, vagy sokszor odafigyelünk természetesen nagyon súlyos esetekre, amikor megsértik a véleménynyilvánítás szabadságát egyes országokban. Ezeket a témákat említettem a javaslatom egyes pontjaiban. Említettem azt is, vagy említem azt is, hogy nagyon súlyos a helyzet, például Daphne Cariana Galícia gyilkossága is mutatja, hogy mennyire súlyos a helyzet, és hogy mennyire megváltozott a helyzet az utóbbi években. Ugyanakkor a legfontosabb témák szerintem azok, hogy figyelembe kell vennünk, hogy maga a média rendszerek komplexek. Két évszázadon keresztül kísérte a média munkája a demokratikus életet a kontinensünkön, és bizonyos pillérek pedig most hiányoznak, az utóbbi időben eltűntek pillérek, pontosan például a szociális és a gazdasági kapcsolat, a közvélemény, és a tájékoztatás szakemberei között. Ez a egyezmény, ez a tény, hogy a közvélemény a finanszírozza a szabad médiát, és így föntarthassa a szabad média pluralizmusát. Ez most megváltozott, és a tájékoztatás egyre inkább kiszolgál koncentrált érdekeket néhány személy vagy néhány csoport kezében tartja a médiát, és propaganda és reklám célokra használja fel a médiát, és nem pedig a közvélemény alakítására. Tehát a manipuláció jelenségét látjuk. Az információ minőségének a romlásához hozzájárulnak egyéb tények is, például a tájékoztatás területén az extrém koncentráció, ez aggályos egész Európa számára, hiszen ez a néhány szereplő, az új médiának a néhány tulajdonosa, néhány szereplője, ezek nem európaiak. 90%-ban a reklámforrások, ugye a Google, a Facebook, Facebook, az Amazon kezébe vannak, ezt ismerjük. És természetesen ez a gazdasági hatalom koncentrációja néhány kézben, ez káros a tájékoztatás szakemberei számára, a szerkesztők számára, az európai kommunikációs és médiavállalkozások számára is. Végül pedig egyre rosszabbak a munkakörülmények, főleg a fiatalok esetén, a fiatal újságírók esetén sokkal rosszabb feltételek, körülmények között kell, hogy dolgozzanak, mint a korábbi generációk. A jogok, a garanciák, a fizetés, a képzési lehetőségek, a képzési idők és sok más szempontból. Ezek a legfontosabb mondani valóim, ezeket próbáltam megfogalmazni illetve megfogalmaztam azokat az okokat is, amelyek miatt romlik a tájékoztatás, például a fake news, a minőség drámai romlása. Természetesen szívesen várom a módosító indítványokat mindenkit, várom az együttműködést. Ez egy nagyon fontos téma a mi szakbizottságunk számára, és bízom a, abban, hogy nagyon sok jó ötletet fogok kapni. Köszönöm szépen. Először az árnyék előadóknak adom meg a szót. Momsil Nekovval kezdjük, aki Dragici nevében szól. Uh, Köszönöm, Dragici úr nevében fogok beszélni, üdvözli ezt a jelentést, mert úgy gondolja, hogy fontos különös tekintettel a média szabadságot és pluralizmust ért közelmúltbeli kihívásokra. Egyre bonyolultabb és összefüggő a média környezet. Ezzel EU és tagállami szinten is foglalkozni kell. Hatékony megoldásokra van szükség a veszélyes fenyegetések ellen. Ilyen fenyegetés a média tulajdonlás koncentrálása, a politikai és pénzügyi nyomással szembeni kiszolgáltatottság, fake news, az újságírók és forrásaik fenyegetése, a gyűlöletbeszéd, visszaélés. Az Európai Parlament mindig a sajtószabadság és pluralizmus eh, mellett állt, és kérte a bizottságot, hogy hozzon ilyen lépéseket. Eh, legutóbb az Európai Parlament 2017. Eh, októberi állásfoglalásában követelte, hogy a közérdekű bejelentőket részesítsék védelemben. Köszönjük Maltéze úrnak a munkáját, és úgy gondolja Dragici úr, hogy egyes dolgokat még inkább ki kell emelni, csak úgy, mint a kisebbségek hozzáférését a sajtóhoz, illetve a fogyatékkal élők jogait, a fenntartható finanszírozását a közszolgálati médiának, illetve a fake news elleni fellépést, valamint a közérdekű bejelentők védelmének kiterjesztését, a média tudatosság terjesztését az élethosszíglani tanulásra is tekintettel. Eh, ezekre vonatkozóan módosítókat fog Dragici úr beadni, és szívesen együttműködik a többi raportőrrel az ő nevében is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jiménez Barbat Bueno, muchas gracias. Köszönöm szépen Mátéze úrnak, köszönöm, hogy kidolgozta ezt a véleményt. A kommunikáció, a média a pluralizmusa olyan elvek, amelyek szorosan kapcsolódnak a szabad véleménynyilvánításhoz, és alapvető pillérei a demokráciának, ezt hangsúlyozta a véleményírója is. Ezeket garancia, garantálnunk kell, és meg kell védeni a politikai érdekektől. Az utóbbi években láttuk, hogy a hamis hírek, a fake news terjedése külső politikai és gazdasági érdekeket szolgálnak, és egy hibrid háború alakult ki a intézmények tekintetében is. Ez egy nagyon nagy kihívás, az egyik legnagyobb kihívás az Európai Unió előtt. Ezért minden erőfeszítést meg kell tenni azért, hogy a közvélemény tájékoztatása jó legyen. Biztosítani kell, hogy a szakemberek, az újságírók, a média szakemberek védettséget kapjanak ilyen hatalmak ellen. A médiák függetlensége és tisztességessége tekintetében meg kell védeni a demokrácia jó működését. El kell kerülni, hogy propaganda eszközként használják föl ezeket az eszközöket. Néhány tagállam, néhány régiójában ez így működik. Említhetném Katalóniát e tekintetben. Egy megjegyzésem lenne még a tekintetben, hogy a tudománynak milyen szerepe lehet az újságírás fejlesztése tekintetében hiszen a közvélemény tájékoztatása ilyen szempontból is fontos. Fontos, hogy tudományos alapon kell megfogalmazni a véleményeket, és így is hasz, lehet harcolni a fake news terjedése ellen, tehát adatok. Még egyszer köszönet Kurcia Mátéze kollégámnak a munkájáért. Köszönöm szépen. Most pedig a néppárt árnyék előadója következik, Szamit Dimitre. Uh, yes, with, with regard to this uh, issue, I would... Köszönöm ezzel a témával kapcsolatban. Szeretném bejelenteni, hogy a máltai újságíróknak egy kerekasztal beszélgetést uh, szervezünk, és kikérdezzük a véleményüket a média szabadsággal kapcsolatban. Ott nyilván felmerülnek kérdések, amelyek a véleményben is meg kell, hogy jelenjenek. Először is nem csak arról van szó, hogy a média fölött dominálnak gazdasági érdekek, hanem néhány körülmény, sajnos bizonyos körülmények között az is előfordul, hogy a médiát zaklatják, illetve nyomás alá helyezik hatalmi szervek is egy .com doménes történet van Máltán, és a, ezzel kapcsolatban eh, pert akartak indítani a média, illetve a bloggerek ellen, eh, sőt azzal fenyegetőztek, hogy ezt Amerikára is kiterjesztik, eh, nyilvánvaló, hogy egy ilyen jogi eljárás, a szembeni védekezés nagyon komoly költségekbe kerülne. A másik probléma az a büntetőjogi felelősség kérdése, mert itt nem csak a sajtótörvények alapján lehet bírságot kiszabni, illetve fizetést kikényszeríteni, hanem adott esetben nagyon szigorú büntetőjogi szankciók is szóba jöhetnek, amelyek szintén elnyomják a média szabadságot. Emellett felmerül az az igény is, hogy a média szolgáltatások dolgozói jobb körülmények között tudjanak dolgozni. Még a nagy cégeknél is szabadúszóként olvasnak az újságírók rendkívül kiszolgáltatottan, és ez nem szolgálja a professzionalizmus ügyét. Ráadásul mindez megkérdőjelezi a cselekvési szabadságát az újságíróknak, a gondolkodási szabadságát, vagy akár a munkavégzésre való képességüket is. Egy másik dolog, ami felmerült a kerekasztal során, az a média szabadság, a média tudatossága kérdése. A média szabadság, a sajtószabadság érdekében olyan programokra van szükség, amelyek informálják az embereket a különböző médiaformákról, hogyha most megnézzük a két-három héttel ezelőtti számát az Economistnak, az éppen a fake newsnak szentelte a címlapját, és látjuk, hogy ellentétes következménye lehet korábbi lépéseknek. Ez megint csak érinti a média tudatosságát. Egy másik fontos kérdés, nagyon sok dologról lehetne beszélni, nyilván csak a legfontosabbakról akarok, az az, hogy a nyomtatott sajnó, sajtó eh, további támogatásra szorul-e, mert a nyomtatott sajtó, ahogy látjuk, megszenvedi azt, hogy a digitális médiával kell versenyeznie, eh, a, a nyomtatott sajtó gyakran eh, komoly áfa kötelezettségekkel kell, hogy szembenézzen, és éppen ezért a nyomtatott sajtó létrehozása az nagyon drága a digitális formátumhoz képes, képest, az viszont alássa a nyomtatott sajtót. Mi úgy gondoljuk, hogy a sajtó sokszínűsége e, az erre is ki kell, hogy terjedjen, és végezetül a professzionalizmus e, megvédése, az újságírók szakmai munkájának megvédése, az nem csak arról szól, hogy megvédjük őket az aklatástól, hanem az oknyomozó újságíróknál, és mindannyian ismerik a máltai történetet, amikor eh, Daphne Galiciát közelmúltban meggyilkolták, eh, meg kell védeni az oknyomozó újságírókat, eh, és itt emberi jogokról van szó, proaktívan kell hozzáállni ehhez, tehát proaktívan védeni őket, és nem csak akkor felszólalni, amikor nehéz helyzetbe kerülnek. Köszönöm szépen. Bild asszony kíván-e szólni árnyék előadóként? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek azzal, amit a kollégám mondott a papír alapú sajtóról. Persze vannak olyan újságok, amelyek továbbra is fönnállnak, pedig nem is érdekelnek senkit. Franciaországban évek óta vannak ilyen újságok, úgyhogy az igényekhez kell igazítani, a lakosság igényeihez kell alakítani a papíralapú sajtot, és a Mátai újságírón gyilkosságát tekintve nagyon fontos, hogy az Európai Uniónak intézkednie kell szankciókkal olyan országokkal szemben, mint Magyarország például, és a médiapluralizmus föntartása rendkívül fontos, hiszen a Máltán a sajtó szabadság veszélyeztetett. Ezért a, amikor felmerülnek problémák, ilyen események történnek, akkor ezeket is ki kell használni arra, hogy jobb legyen a szabályozás. Köszönöm. Danke. Köszönöm. Offland úr. Uh, thank you. Uh, the committee is right to assert that me... Köszönöm a bizottságnak uh, Igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy a demokrácia pillére a média a szabadság, és hogy uh, problémákat vetel a nyomtatott sajtó visszavonulása az online média került túlsúlyba. Én a Daily Expressnél dolgoztam sokat, és én voltam az, aki a Brexit mellett elkötelezte az újságot 2010-ben. Mi voltunk az elsők, akik Brexit mellett tettük le a garast a nagy újságok közül. A közvélemény aztán mellénk állt. Látjuk, hogy egyre eh, kevésbé toleráns a baloldal Nagy-Britanniában, a jobboldali sajtóval szemben. Egyszerűen meg akarják szüntetni a konkurens sajtót. A Daily Mail, amely eh, Eh, hagyományosan a migráció, illetve fejlesztési politikában ostorozza az elitet, eh, jelenleg eh, viseli ennek a súlyát, és azt, akar, azt harcolta ki, hogy egy nagy cégcsoport bocsánatot kelljen, hogy kellett, hogy kérjen azért, hogy ebben az újságban reklámoz. Ráadásul van olyan is, hogy a sajtó a Brexit-tel kapcsolatos hírei miatt fenyegetéseknek lett kitéve, hogy pert indítanak ellene. A bűnügyi bűnügyekért való felelősség az mindig eh, azt kell, hogy viselje, aki elkövette. Nagy-Britanniában az erőszakra való felbújtás az bűncselekmény ugyanakkor, az erről kifejtett vélemény az nem az, és nem is szabad, hogy az legyen. A politikai baloldal eh, újabban nem a nyílt vitának a híve, hanem megpróbálja a vitát delegitimizálni, sőt eltüntetni. Nem szabad, hogy hagyjuk, hogy ez sikerüljön. Köszönöm szépen. Nagyon hálás lennék, hogyha e, most a nem témához tartozó Brexit-tel kapcsolatos e, vita ne merüljön fel. Ez nem az első alkalommal fordult elő. Ennek itt e, nincs semmiféle összefüggése, úgyhogy ezt nem fogom a továbbiakban engedélyezni. Julie Walk jelentkezett. Úgy gondolom, hogy ez nem lendíti tovább az együttműködésünket. Fra... Rova. Köszönöm, elnök asszony. Én szeretném megköszönni Maltéze kollégának a véleménytervezetét. Itt eh, a pluralizmussal és a függetlenséggel kapcsolatos kiállását üdvözlöm külön, Eh, illetve a média tudatosság és a média eh, oktatás eh, ügyét hogy támogatta. Eh, ezzel kerülhetjük el, hogy a hamis híreknek nem esnek áldozatul az emberek. Egy dologot azonban hiányolok, és ezzel kapcsolatban módosítót is fogok benyújtani, nevezetesen a közszolgálati média szerepével kapcsolatban. Mert úgy gondolom, hogy a közszolgálati média kell, hogy legyen a garanciája a független, nem részre hajló eh, híradásnak, eh, amelyet közforrásokból, állami forrásokból, koncesziós díjakból, stb finanszíroznak, eh, az, amelynek eh, teljesen függetlennek kell lenni a kormánytól és magáncégektől is. Köszönöm szépen, Julie Watt. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, elnök asszony. Azt gondolom, hogy eh, egy nagyon fontos jelentésről van szó, és tényleg örültem annak, hogy a média tudatosságot az egyik árnyék előadó említette. A, amivel foglalkoznunk kell az az, hogy az újságokat hogyan, fino, hogyan finanszírozzák az újságok azokat a politikai álláspontokat, amelyeket, amelyekért amelyekért egyes oligarchák szeretnének előmozdítani. A DUP egy politikai párt Észak-Írországban, és a Brexit referendumhoz hozzá tudott járulni reklámok formájában Észak-Írországban. Ez Angliában nem lenne lehetséges, tehát egy északír politikai pártot használtak fel arra, hogy az angol szavazókat befolyásolják. Van egyébként minőségi újságírás Nagy-Britanniában, britanniában nem gondolom, hogy ez a Daily Mail vagy az Express lenne, de eh, egy Guardianok nyomozó újságíró éppen most eh, Eh, megy utána ennek a sötét pénznek, ennek a fekete pénznek, és arról ír majd, eh, és arról ír, hogy hogyan próbálják eltéríteni a demokráciát. Tényleg nagyon figyelemre méltó munka, és remélem, hogy az igazság kiderül, és hamarosan mindenki tudja, hogy jobboldali szélsőségesek hogyan ejtették túlszul a demokráciánkat. Köszönöm szépen, Messerschmidt úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy a szakbizottságban az újságírásról lehet beszélni. Flynn kollégánk is említette ezt. Nem értek egyet vele, nem fogok beszélni a Brexitről, de én úgy gondolom, hogy az teljesen rendben van, hogy ebben a vitában az egyes országok kontextusát is említhessük példaként, hogy a médiaszabadság hogyan működik, mert hogyha csak elvileg beszélünk a témáról, akkor talán nehéz lenne további kevésbé filozofikus embereknek részt venni a vitában, mint amilyen én is vagyok. A aggályom ezzel a jelentése kapcsolatban az, hogy minden alkalommal, amikor a politikusok a média pluralizmusról beszélnek, és arról, hogy az újságírók hogyan végzik a munkájukat, stb., akkor mindig kevesebb szabadság lesz az eredmény, és több ellenőrzés. Láttuk nemrég, hogy a bizottság egy kézikönyvet adott ki azért, hogy tanácsokat adjon arra, ahhoz az újságíróknak, hogy a migrációs kérdést hogy kezeljék. Ez zavaró, ez egy zavaró téma. Szerintem valójában a média szabadságot kell biztosítani, és nem pedig iránymutatásokat kell mondani, mint amit ön elnök asszony nem csak szóban tesz, hanem a arckifejezésével is. Úgyhogy tényleg azt remélem, hogy ezzel a jelentéssel pontosan végig gondoljuk, hogy mit kell, hogy tegyünk Európának, erre van szüksége. Nem csak kormány, Lengyelország, Magyarországot említették, a, nem csak ott, mindenhol, tehát minden jogi és egyéb befolyástól meg kell szabadítani, az európai intézményi befolyástól is meg kell szabadítani a médiát, és így lesz valóban szabad. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy kicsikét furcsán néztem, mert meglepett, hogy a bizottság egy kézikönyvet ad ki az újságírók egyfajta utasításként, hogy hogyan dolgozzanak, ez azt hiszem, hogy teljes mértékben figyelmen kívül lehet hagyni. Szilvia Costa. Először szóval is szeretnék köszönetet mondani Mátéz a kollégának, kiváló alapot biztosít a jelentéshez, a legfontosabb témákat említje, említi a tájékoztatás függetlensége és szabadsága témája tekintetében Európában. Egyetértek az ő értékelésével. Úgy gondolom, hogy ez is egy újabb felhívás arra, hogy ahogy mondja, fokozatabb szabályozásra van szükség azért, hogy biztosítani lehessen a tájékoztatást, és azokat a feltételeket, amelyek garantálni tudják a szabadságot és a függetlenséget, hiszen ez a célunk. Mert egyébként, ahogy ez már többször elhangzott, a digitális stratégiában, az európai digitális stratégiában ugye a információ fölgyorsítása, a G5, stb. nagyon jó cél, csak kevésbé figyelünk oda két témára, a szabályokra, amelyek mindenki számára érvényesek kell, hogy legyenek, amelyek ki kell, hogy egyensúly, úgy egyensúlyozzák a tartalom és a felelősség témáit. Fontos, hogy a valós átláthatóságot garantáljuk. A pluralizmus hiányának negatív hatása, látjuk a koncentrációt, a papíralapú sajtó csökkenését, ami sok országban még támogatást kap, hiszen ez az egyik gazdagsága az európai panorámának, az európai szociális modell része. Azt látjuk, hogy a negatív hatása fake newsok részéről, vagy pedig úgy, hogy nem megfelelően használják a médiát, nem csak a politikai nyomás, ahogy te mondod, vagy a demokratikus jogok korlátozása miatt, hanem borzasztó helyzetekben is, ahogy Jiménez kolléga említette, az információk, a tájékoztatás tudományos korrektsége erre is oda kell, hogy figyelnünk. Olaszországban sokat beszélnek egy tudományos hatóságról, amely ki tudná alakítani az egyensúlyt, hiszen vannak olyan információk, amelyeknek semmi tartalom alapja nincsen, és amelyek nagyon gyorsan terjednek. Például 30%-a csökkenni fog az oltott, vagy az oltás aránya. Hát ennek jelentős hatása van az egészségügyre. Tehát két dolgot tartok fontosnak, legyen európai tájékoztatás, jobban kell, hogy támogassuk az európai együttműködési lehetőséget a szomszédos országokkal, a bizottság például nemrég javasolt, javaslatot tett arra, hogy a szomszédos és a jelölt országokban is támogassuk a szabad médiát, és a fiatal újságírókat is támogatnunk kell, illetve a fiatal újságírók szervezeteit, például az audiovizuális újságírók szervezete esetében ez már megvalósul. Így tudjuk valóban minőségi információval tájékoztatni az európai állampolgárokat, segítséget kell nyújtanunk a kisebb, például csatornáknak is. Ez esetleg néhány utalás lehetne tenni még a javaslatban arra, hogy jobban oda kell figyelni az állampolgárokra, a szabad tájékoztatásra, úgy, hogy a média szakértők közötti együttműködést ösztönözzük. Köszönöm. Libacska. Köszönöm, Libacska asszony. Bardzo dziękuję Köszönöm szépen. Már többször elhangzott, hogy a médió, média a demokrácia egyik legfontosabb pillére, de ez is fontos, hogy teljesen szabad és függetlenként működjön, és mentes kell legyen mindenféle indokrinációtól. Szemprova asszony csatlakozva a köz médiának teljes mértékben sokszínűnek kell lennie, és ez e, tulajdonképpen a mi missziónk is politikai, kulturális és társadalmi értelemben ezt kell megkövetelnünk a közmédiától. A második az újságíró kérdése. Himen ez a kollégával egyetértek abban, hogy az újságírók egyre bizonytalanabb helyzetben találják magukat. Ez a tendencia megfigyelhető. Kedvezőtlen feltételekhez kell igazodniuk. Európában nem működik a cenzúra, mint olyan, de a kiadói cenzúrát is figyelembe kell vennünk. Végezetül pedig a digitális médiákról az, van egy, egyfajta generációs szakadék, beszélhetünk egy generációs szakadékról. A nyomtatott sajtót a, általában azok fogyasztják, akik ehhez hozzá vannak szokva. A digitális médiát pedig inkább a fiatalok részesítik előnyben és az idősebbek körében egyre kevesebben rendelkeznek megfelelő képességgel, hogy interneten keressenek hírekre, vagy e, egymással híranyagokat összehasonlítsanak. Az európai képzési térségre vonatkozóan vannak bizonyos standardok, és ennek keretében az újságírókat is figyelembe kellene venni. Sunt pe masă Köszönöm. Egyetértek azzal, amit, amit elhangzott. Én arra számítok, hogy ez egy nagyon sikeres jelentés. Sajnos nincs mikrofon. Uh. Sajnos mikrofon nélkül folyik a vita. Jakonov úrnak adom meg a szót. Egy dolgot mondok csak kihívásként mindenki számára, vagy egy aggodalmat fogalmazok meg. Minden hangnak van visszhangja a természetben. És itt most a médiáról beszélünk, ami hangkiadással jár, és ezeknek van visszhangja. A visszhang meg kell, hogy feleljen a hangnak, hogyha ilyen hírekről beszélünk, akkor annak a visszhangja más. Valahol a sötétben. De toate felurile putință vannak olyan média ter, tartalma, tartalomszolgáltatók, amelyeknek nincs lelkiismerete, nem éreznek felelősséget, és meg akarják változtatni a hang visz hang viszonyát. Ezért kell nekünk megértenünk a határt, megtalálnunk a határt a felelős média és a, a sötét média között, a bloggerek, stb. között az utóbbi ugyanis megváltoztatja, torzítja az információt. Sajnos ez a sötétség az, ahol virágzik a fake news, ahol meg akarják változtatni a valóságot. Ez az kihívás szerintem, amire nekünk reagálnunk. Köszönöm még egyszer elnézést, Szabina, itt félreértés volt, Sorva kollégára néztem téged láttalak, és ez valahogy a kettő nem jött össze, úgyhogy bocsánat, Szabine. Nagyon jó, hogy egy kalap alá veszel minket, de itt a pluralizmussal kapcsolatosan bizonyos fenntartásaink vannak e tekintetben. Corisio Maltézének én is szeretnék köszönetet mondani. Nagyon jó jelentést készített. Egy saját kezdeményezésű jelentésről van szó. Ehhez még néhány dolgot ki kell egészítenünk, például a média digitalizálása egy komoly kihívás az újságírók számára, és a minőségi sajtó, minőségi újságírás között, illetve mindazok között különbséget kell tenni, akik az interneten elkezd írogatni és újságíróként tünteti fel magát, a képzés hiányzik azonban mögöttük, illetve a kellő felelősség. Úgyhogy én is maximálisan támogatom Libacka kolléga által elmondottakat. Itt a felkészültségre kell komoly hangsúlyt helyezni, illetve a megfelelő újságíró képzést is biztosítani kell. Az újságírók megfelelően fizetettek kell, hogy legyenek ahhoz, hogy minőséget úgymond szállítsanak Számos újságíró gyakorlatilag a szegénységi minimum szintjén él, és ez egyébként megjelenik az újságírás minőségében is. Nem azt mondom ezzel persze, hogyha rosszul vagy alul fizetett egy újságíró, akkor rosszul fog írni, de minden esetre közrejátszik az is, ha valaki minőségi terméket kell, hogy letegyen az asztalra, és utána járjon a híreknek, ehhez megfelelő anyagi feltételekre is szüksége van. A kiadóra vona, épp úgy vonatkozik, mint a média vállalatokra. Megfelelő gazdasági kereteket kell tehát biztosítani európai szinten is, ugyanis ez az ágazat szempontjából rendkívül fontos és bizonyos etika is szerepet kell, hogy játszon. Tehát, mint harmadik hatalomként milyen felelősség terheli az újságírást, a médiát a társadalomban, eh, társadalommal szemben? Itt bizonyos felelősségről is tehát eh, szót kell eh, ejtenünk. Ezt mindenféleképpen figyelembe kell vennünk, amikor a valóságot kell, hogy megjelenítsék. Mi az, amit felkutat az újságíró, mi az, amit ténynek tekinthető, és ezt felelősen kell, hogy kezelje óriási hatalommal rendelkezik a média, és egyre inkább nyomás nyilvánul meg a társadalom részéről. Ezt látjuk Lengyelországban és Magyarországon is, amikor a hatalom igyekszik korlátozni, vagy akár fenyegetni az újságírást, a sajtót, és ennek bizonyos pénzügyi kihatásai is vannak a reklám megrendelések kapcsán, például Máltát is megemlíteném, nyilván nem szabad figyelmen kívül hagyni, és a parlament is elfogadott egy állásfoglalást Máltával kapcsolatosan. Nem lehetünk egyoldalúak tehát arra oda kell figyelnünk, hogy az információhoz való jogát az állampolgároknak biztosítsuk. És ezt a megfelelő pénzügyi és gazdasági keretek között működő minőségi e, sajtó és média révén, a sokszínűség révén lehet e, biztosítani. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy ez összességében egy nagyon jó vita volt különböző szempontokat vetettünk fel, illetve vettünk figyelembe a sokszínűség, az újságíróképzés, a média kompetencia, az független média szempontjai, a média pluralitása, ezek mind nagyon fontos szerepet játszanak, csak utalnék arra, hogy Ebben a jelentésben bármit beírhatunk, amit a vitában elhangzott, kizárólagos kompetenciánk azonban nekünk csak a média területén, a médiát illetően van. Tehát amikor a sokszínűségről, a pluralitásról, vagy a sajtószabadságról nyilatkozunk, ezt megtehetjük, de ezt nem várhatjuk el, hogy ez egy az egyben megjelenik majd a jelentésben ami a média kompetencia területét illeti. Hogy ez hogy kerül majd megfogalmazni? Nem, nekünk kizárólagos kompetenciánk csak a média kompetencia kapcsán van ebben a jelentésben, de a sajtószabadság és pluralizmus kérdése az a libe hatásköre meglehetősen eh, eh, nehéz ez a terület. Tehát még egyszer a jelentésbe bármit beírhatunk, amit akarunk, de kizárólag csak eh, a média kapcsán van hatáskörünk. Ehhez kapcsolódhat, vagy tartozhat természetesen az újságíró képzés kérdése is. Ezért említettem csak, hogy itt egy egyszerű állásfoglalásról van ez szó, illetve mi tartozik a mi kizárólagos kompetenciánkba. És most a bizottságra nézek. Elő Szabina még egyszer. Nem lenne jobb, hogyha két fejezet ből állna az állásfoglalás. Az egyik arra a területre vonatkozna, ahol kizárólagos hatáskörünk van, és a második fejezetben pedig tulajdonképpen a véleményünket közvetítenénk a LIBE szakbizottság felé, és akkor ezzel nem érintjük az ő kizárólagos határos körüket. Tehát az egyik eh, rész eh, a média kompetenciára vonatkozna, a másik rész pedig minden egyéb fontos eh, dologra, ami ehhez a témához kapcsolódik. Elnök, igen, ezt megtehetjük de ez végül is a jelentéstevő, illetve az árnyék jelentéstevők feladata, hogy úgy válogassanak a különböző témák között, hogy egyértelműen elkülönüljönnek azok a témák, ahol kizárólagos hatáskörünk van, illetve azok, ahol más szakbizottság is érintett. Számos terület merült fel itt most a vitában, ahol hasonlóan gondolkodunk. És természetesen hálásak lennénk, hogyha az egyes felvetéseinket figyelembe vennék, de minden esetre arra oda kell figyelnünk, hogy így tegyünk különbséget a 33-as cikk értelmében a kizárlagos hatáskör az egyik témakör, hogy a tárgyalások során, a kompromisszumok kialakításánál, majd a szavazásnál ne alakuljanak ki konfliktusok. És még egyszer a bizottságra nézek, nem kíván hozzászólni a vitában, akkor a bizottság részéről most nincsen javaslat, nincsen a felvetés. Köszönjük szépen, és Kurciónak még egyszer megadom a szót. Grazie. Köszönöm. amennyire tudom, és ismerve a libes kollégákat is, nem hiszem, hogy kizárólagosságot fognak kérni a pluralizmussal kapcsolatos kompetencia tekintetben. Egyébként kevés lenne plurális elvű, hogyha ezt megtennék. Viszont van egy olyan aspektus, amit a legtöbbet említettek a kollégák is nagyon helyesen, a média képzés, média oktatás, és itt mindenkinek az elképzelésére szükség van természetesen a tájékoztatás történelme tele van technológiai fejlesztéssel. Mindig azt gondolták az emberek, hogy az új média megöli a korábbiakat, rádiót, tévét, tehát a tévé megölte volna a rádiót, az újságokat, de nem következett be, mert kialakult egy plurális kommunikációs eszközkör, annak köszönhetően is, hogy képezték a közvéleményt, az embereket az új médiák használatára. Viszont ma ez nem történik meg. Tehát az új média eszközök elterjesztették azt az elképzelést, hogy az információ és a tájékozódás nagyon könnyű, mindenkinek rendelkezésére áll. Fake newsról beszélünk valójában, mindannyian minden nap használjuk a Wikipédiát. A Wikipédia tele van fake newsszal, és amikor azért használjuk, hogy valaminek utána nézünk, amit nem ismerünk, akkor ezt nem értjük meg. Amikor én a Wikipédiát használom, valamit keresek, amit jól ismerek, akkor látom, hogy mennyi hibás dolog és pontatlan dolog van fönn a Wikipédián is, pedig ez az enciklopédia, a, ma a világon a legtöbben a Wikipédiát használják. Tehát a média oktatás tényleg a hatalmas kihívás, szerintem senki nem kritizálhatja azt, hogy a mi szakbizottságunknak ebben a témában nagyon fontos a szerepe. Sőt, elsősorban ez a mi kompetenciánk. Ez egy nagy kihívás. Az újságírók számára is nehéz meghatározni, hogy melyek a legjobb eszközök egy valós média oktatás tekintetében, hogy hogyan lehetne megtanítani az embereknek az új médiák helyes használatát. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevőknek, illetve jelentéstevőnek is eh, érdekfeszítő vitákat kívánok, és eh, reméljük, hogy eh, végül is egy jó véleményt fogunk tudni megfogalmazni a Libe felé. Most akkor ezt a napirendi pontot lezárjuk, ugyanakkor az a gond, hogy a Károly díj nyertesei még mindig nincsenek itt, úgyhogy sajnos rövid szünetet kell tartanunk, de mindenkit eh, kérem, hogy maradjon a teremben, vagy legalábbis közel, hogy eh, nehogy az adódjon elő, hogy eh, üres terembe kell, hogy a nyertesek belépjenek. Itt olyan fiatalokról van szó, akik rengeteget fáradoztak, dolgoztak különböző kezdeményezések kapcsán, amit szeretnének bemutatni, és szerintem megérdemlik a figyelmünket. Tehát most rövid szünet, de kérem ne menjenek messzire, hogy fogadni tudjuk, és megfelelő figyelemmel tudjuk üdvözölni a nyerteseket. Przepraszam, e, kiedy oczekujemy laureatów? Bardzo... Mikor várhatók e, a fiatalok? E, ugyanis egy további ülésen is részt kell vennem. Eredetileg 10 óra lett, illetve 10 órakor volt egy fényképezési találkozójuk az elnökkel. Úgy tűnik, hogy ez egy kicsikét elhúzódik, tehát 5 percen belül legkésőbb fél tizenegyig ide érnek. Tehát öt perc először, és kérem, hogy maradjanak, vagy jöjjenek vissza a terembe.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

És akkor most eh, kezdjük eh, az Erasmus eh, Evening projekt bemutatásával Lengyelországból Gabriela Jelonek 7 percben. Speak in English. Üdvözlök mindenkit, próbálok angolul beszélni. A rádió programom is angolul ment. Van egy prezentációm, de nem tudom, hogy ez működik-e. az igény volt, a szükség volt a ösztönző. Ugye kétszer voltam Erasmus programon, 2014-ben először a LP Erasmus program keretében, utána Erasmus Plus program keretében, úgyhogy az is érdekelt, hogy mennyire változott maga az Erasmus program, és megnéztük, hogy mik az előnyei, és persze a hátrányai, mert azért vannak problémák is az Erasmus programmal kapcsolatban. Olyan lehetőséget akartam biztosítani, hogy az emberek mindent elmondhassanak, a tapasztalataikat, és azt láttam, hogy ha gyakorlati információt akar valaki találni az Erasmusról, akkor az interneten kell kutatni, blogokat kell nézni, platformokat, és nagyon sok idő eltelik a kutatással. Egy ifjúsági rádióban dolgoztam, a Rádió Meteorban, a Adam Mickiewicz Egyetemen, Poznanban. Hát nem megy a prezentáció. Majd később talán. amikor a pénz elég van, amikor nem. Sajnos a mikrofon megint nem működik. And you can deal with... És sok probléma merülhet föl, és sokszor nem könnyű megoldani a problémákat. Például az én esetemben én Spanyolországba mentem, az egyetem azt mondta, hogy nincsenek meg a dokumentumaim, úgyhogy én nem is voltam Erasmus diák. Két hetet kellett várnom, hogy újra előteremtsem a papírokat. Néha az interneten ugye elvesznek a dolgok. Az internet megesz dolgokat, hát ilyesmi is előfordul. Itt vannak a grúz vendégek, az olasz vendégek. Ez a lány Kazasztánból jött, itt elő. A vámakról is beszélt, vagy a szokásokról is beszéltünk, a mindennapi életről. Hogyha valahova elmegyünk, akkor ugye próbálunk egy közösség részesévé válni. Arról is beszéltünk, hogy milyen uh, szociális Erasmus programok vannak, mert a fő kérdés, amikor valahova elmegy az ember, nem is igazán a tanulmányokra vonatkozik, vagy a találkozókra, vagy az újváros felfedezésére, hanem hogy hogyan tud valaki adni, lehet nyelvet tanulni. Például Portugáliában a második Erasmusos tanulmányaim során a gitárórákat adtak egymásnak, vagy rajzórákat adnak egymásnak a diákok idegen nyelven, tehát idegen nyelven meg tudjuk osztani az időnket, ez a legfontosabb sokszor. Elmentünk szőlőszületre az idősekkel, vagy a szegények számára gyűjtöttünk és osztatunk szét egészségügyi termékeket. Tehát ha valahova elmegyünk, akkor bármit meg tudunk osztani, bármit, amink van. És ez azt is jelenti, hogy mások vagyunk, de az összes országban van, amit meg lehet osztani, és meg kell mutatni az embereknek, hogy könnyű elmenni valahova, könnyű részesévé válni a közösségnek, és amikor visszajövünk, akkor ügyesebbek leszünk, a bizonyos korlátok megszűnnek az agyunkban, a sztereotépiáktól megszabadulunk, mert ha nincs, nem vagyunk kapcsolatban más emberekkel, hogyha nem dolgozunk együtt más emberekkel, akkor nehéz megérteni, hogyan lehet együtt dolgozni más emberekkel, és ezt a munkám során is látom, akik nem mennek külföldre, és ugyanabban a városban, ugyanazon a helyen maradnak, hát azok nem igazán nyíltak. Van egy elképzelésük, azt megtartják, nem akarják meghallgatni a többieket. Hogyha valaki elmegy Erasmusra, akkor muszáj együttműködni másokkal, olyan, mint egy gyakorlat, egy gyakornokság. Az véleményem szerint az Erasmus kötelezővé kellene tenni mindenki számára. A programban bemutatjuk hogy itt gyakorlatilag nyíltabbá válnak az emberek, nyitottabbá válnak az emberek. Igen, szórakoztunk is, láthatják, néha énekeltünk is a rádióban. A Facebookon van egy profilunk, most a név megváltozott, nem Erasmus Evening, hanem Erasmus Evening by Gabriella. Megváltoztattam, át, átírtam a nevemre, így könnyű megtalálni. A, ma is készítünk egy új programot itt az Európai Parlamentnek, úgyhogy ha meg akarják hallgatni, ott lesz a YouTube-on ez is. És van egy blogom is, információkat lehet ott találni az Erasmusról, és egy új műsorunk is lesz, úgyhogy most ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet! Vielen herzlichen Dank. Äh, Köszönöm szépen. Oly mértékben äh, dicsérte az Erasmus, és nagyon lelkes ez ügyben. Azt hiszem, hogy a követünk lehetne, és felhasználhatnánk ezt arra, hogy hogy még több pénzt tudjunk a program mellé állítani. Köszönöm szépen, most pedig Élend Monika ellent következik, a második nyertes Dániából mutatja be a programjukat. Uh, Köszönöm, szeretném elmondani, hogy mennyire örülök, hogy én képviselhetem a második díjas Dán projektet. Én lengyel vagyok eredetileg, de Dániában élek hat éve, és éppen ezért nagyon erősen európainak érzem magam. A Rediscover Europe nevű projekt akkor született, amikor úgy gondoltuk, hogy szükség van arra, vagy hogy emlékeztessük az embereket arról, hogy mit jelent az, hogy egyesülve a sokszínűségben. Árborgban, egy észak-dán városban született a projekt. Európa legboldogabb városának nyilvánították 2016-ban, miközben ugye 150-nél is több különböző nemzetiség lakja, ezt akartuk megmutatni, hogy egy hogyan gazdagítja a sokszínűség a helyi társadalmat. Európának jó történetekre van szüksége, és ez egy olyan, amit mi meg akartunk mutatni, egy pozitív történetet, az integrációt, a megfelelő integrációt. És ezt mi úgy mutattuk meg, hogy egy kulturális parádét eh, eh, szerveztünk, Pride of Cultures eh, volt a címe, ahol a zenét, táncot, ételeket osztottak meg az emberek egymással meghívtuk az összes kulturális csoportot és egyesületet, a nem kormányzati szerveket, 16 különböző csoportot sikerült így elérnünk. A 155-ből ez nem sok, de idén megismételtük a projektet, és idén sokkal jobban sikerült. A projekt második része az az volt, hogy az információra koncentráltunk, és az Európa napon különböző tevékenységeket szerveztünk, hogy felvegyük a kapcsolatot az emberekkel, beszéltünk az emberekkel az utcákon, kiosztottunk pamfleteket, beöltöztünk, és minden módon megpróbáltuk felhívni a figyelmet. Erről szólt a Rediscover Europe, arról szólt, hogy informáljuk az embereket Európáról és az európai tapasztalatokról. Ugyanakkor ezt a tényt, ezt a, ezt a lehetőséget most arra is megragadnám, hogy elmondjam, hogy mit adott nekünk ez a projekt. Hát folyamatosan azon gondolkozunk, hogy mi mindent tehetünk még. Hogyan lehet elérni azt, hogy az emberek a társadalom tagjának érezzék magukat, hogy tudatában legyenek annak, hogy akár egyik tagállamból a másikba is elköltözhetnek. Az elmúlt másfél hónapban Dániában helyhatósági választásokat tartottak, és eh, noha a dánok között nagyon magas eh, a részvétel, a választásokon. E, mi van a nem dán európaiakkal, akik részt vehetnek a választáson szintén? E, hányan tudják egyáltalán, hogy jelöltek is lehetnek, meg szavazni is mehetnek? E, megkérdeztük az embereket, és azt találtuk, hogy nagyon kevesen tudtak egyáltalán erről a lehetőségről. Még azok is, akik több éve ott éltek, voltak, akik ugye dolgozni ment, vagy tanulni mentek először, aztán ott maradtak, családot alapítottak, ott dolgoznak, de még mindig nem tudják, hogy szavazhat szavazhatnak a helyhatósági választásokon, noha nem áll Dán állampolgárok, mert ez nem szükséges hozzá. Szerveztünk egy kampányt angolul, elkészítettük a kampányanyagokat, ismert meg a helyi jogaidat címmel, arra pátorítottuk az embereket, hogy szavazzanak a helyi választásokon, és A választásoknak tegnap lett vége, tegnap volt a szavazás, most reméljük, hogy amikor összeszámolják a szavazatokat, akkor kikedrülnek eredmények, és azt reméljük, hogy az európai polgárok nagyobb arányban szavaztak, ugye amikor az ember át megy egy másik országba, átköltözik, akkor a, nem csak ott kell élni és e, dolgozni, hanem a politikai életbe is be kell tagozódni, arra hozzájárulni, e, és részévé válni az új közösségnek, ahol az ember új életet kezd. Ez volt tehát a célunk, és ez az, ami inspirál bennünket arra, hogy többet tegyünk. E, azt reméljük, hogy mindez e, nem mindez felkelti a figyelmet. A nemzeti média inger küszöbét elérte, tehát más közösségek is hallottak róla, és azt reméljük, hogy ez inspirálja majd más közösségeket, inspirál majd más közösségeket, országokat, hogy ki megszólítsák a hazájukban, közösségben élő más nemzetiségű, más állampolgárságú európai polgárokat, hogy van joguk szavazni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy nagyszerű projekt, és ma este büszkén meg tudjuk majd állapítani, hogy nagy számban vettek részt a választásokon az állampolgárok, és remélem, hogy ezt a projektet folytatják majd, és még számos, nem csak Dániában, más közösséget is el tudnak érni. És most következik a harmadik projekt, nyertes projekt eh, Hollandiából. Eh, Geisel eh, úrnak megadom a szót 7 percben. Üdvözlök mindenkit, és köszönöm, hogy itt vannak velünk. Nagy örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk a projektünket. Az elmúlt néhány napban a korábbi nyertesekkel is találkoztunk itt Brüsszelben, ez kiváló alkalom volt számunkra. Our Europe a projektünk címe, ez egy havonta megjelenő online magazin, interaktív módon, eh, multimédiás tárolási lehetőséggel működik ez a platform. Ez eh, inkább eh, tényfeltáró újságírásra szorítkozik, nem pedig híranyagokat közvetít.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 Okay, thank you. Köszönöm szépen. Ez a videó azt hiszem, hogy jól bemutatja, hogy mi, mi motivált minket ebben a projektben. Amsterdamban egy nemzetközi egyetem hallgatói vagyunk, és a legkülönbözőbb háttérrel jöttünk. Én újságíró szakon végeztem, más kollégák a média osztályon dolgoztak a bizottságban, vagy vannak olyanok, akik startupokat alapítottak. A nemzeti médiában Európa nagyon egyoldalúan jelenik meg, elsősorban a politika és a gazdaság mentén, és az egyéb vetületei Európának valahogy eltűntek. Az, a Masters után indítottuk ezt a projektet egy online blogként. Itt rendszeresen jelentetünk meg történeteket Európáról, egy havi magazint is megjelenünk fényképezekkel, podcast készítőkkel, zenészekkel, egyéb művészekkel. Ők a, őket mi csak egyszerűen Európa kreativistáinak tituláljuk itt fiatalok számára készítünk szövegeket, dokumentumfilmeket, de a történetmesélés egyéb formái is megjelenhetnek. Igyekszünk Európa más oldalát bemutatni, ami nem annyira jelenik meg a mainstream médiában, és ott elsősorban a negatívumokról van szó, politikai, gazdasági értelemben már némi fellendülés vagy visszatérés tapasztalható, de nem erről szól csak Európa, és ehhez kívánunk mi is hozzájárulni. A célunk az, hogy kialakítsuk az európai történetmesélők hálózatát, és itt vannak olyan háttér fejlesztések, projektek, amelyek Európa jövőjét befolyásolhatják. És szerintem ezekkel a történetekkel jobb, jobb betekintést adhatunk a, az állampolgároknak, hogy miről szól Európa, milyen Európa. Ez egyfajta küldetés számunkra, hogy megismertessük mindenkivel Európát, amire mondjuk senki nem tud tökéletes választ adni, de mi igyekszünk ehhez közelíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is ezt a kiváló projektet. Ha megnézzük ezt a három projektet, illetve visszatekintünk a korábbi nyertes projektekre, összességében azt hiszem, hogy komoly reményeket táplálhatunk, nem szabad elengedünk Európát, és nyilvánvalóan vannak kritikus megjegyzések, vagy kérdések, hogy hogyan lehetne jobbá tenni Európát. De talán majd megtaláljuk azt a közös utat, ahogy jobbá, kiteljesedettebbé tehetjük Európát, és szerintem ezt minden nacionalista törekvéstől mentesen, aminek jelenleg szemtanúi vagyunk, meg tudjuk tenni, és ezt tudjuk mi is teljesen támogatni. Tehát még egyszer köszönöm szépen, és most megadnám a koordinátoroknak a szót, megjegyzéseket tehetnek, kérdéseket tehetnek fel, utána a képviselők kapnak szót, és végezetül a három nyertesünk kap szót. Szabine, Aachen képviselőként én különösen örülök, hogy itt vannak, és ezeket a nagyszerű projekteket megismerhettük. A Nagykároly díj egy olyan kezdeményezés, amivel a fiatalokat kívánjuk bevonni, eh, hogy hallassák a hangjukat, és lelkesedjenek be, számoljanak arra, hogy mit tesznek eh, Európa eh, kérdésében, és ezért szeretnék köszönetet mondani, illetve mindazoknak, akik korábbi nyertesek illetve szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik részt vettek számos nagyon érdekes projekttel ebben a pályázatban. Azt hiszem, hogy a nyertesek kiérdemelték ezeket a díjakat, és remélem, hogy a közfigyelmet is magukra irányították. A kérdésem az, hogy itt mi az Európai Parlamentben önök szerint mit tehetünk, hogy a fiatalok ezen bevonását, részvételét jobban támogathatnánk? Itt le, szó lehet arról is, hogy a tagállamok növeljék a költségvetéseket, de a pénz az csak az egyik oldala az érmének. Az európai intézet, intézményeknek is tenniük kell annak érdekében, hogy minél több támogatást kapjanak az ilyen kezdeményezések. Köszönöm szépen. Szilvia. Molti complimenti. Szeretnék gratulálni. Szeretnék gratulálni a projektekhez. Az elmúlt években nyomon követtem a Nagy Károly díjat, és nagy benyomást tett rám az, hogy milyen sokféle témával foglalkoznak, milyen innovatív ötleteik vannak. Úgy gondolom, hogy mindannyiuk számára nagyon fontos, hogy a fiatalok lebontsák valóban a határokat, és mi is azt szeretnénk természetesen, hogy minden fiatal számára lehetősége legyen ez. Mindenesetre a mi javaslatunkban az szerepel, hogy legalább tízszeres forrás kéne biztosítani az Erasmushoz. Lehet, hogy nem leszünk sikeresek, de hogyha szövetséget tudunk kötni a fiatalokkal, az talán segít minket, hogy elérjük ezt a célunkat akik ugye úgy nőttek már föl, hogy nem ismerik a határokat, azok számára is ugye fontos az európai identitás, hogy Európát jól ismerik az állampolgárok, az állampolgári jogokat, aztán ez az új narratíva, ez a megközelítés nagyon érdekes, más, de mégis kapcsolódik a normál megközelítéshez is. Úgy gondolom, szoros szövetségre van szükségünk az új generációkkal azért, hogy hogy a fiatalok mondják el ö, saját szavaikkal, normál módon, saját szempontjukból azt, hogy Európa egy nyitott, demokratikus, szabad térség. Sokszor ez egyértelmű mindenkinek, hogy ez így működik, viszont a projektekkel azt mutatták be, hogy a különféle mód, kreatív gondolkodás, az aktív állampolgárság, az önkéntesség, újra megerősíthető, és nem mindig léteztek ezek a jogok, hogyha látjuk, hogy mi történik sok európai országban is, úgyhogy ez nem ő magától értetődő. A fórummal, az Erasmusos fiatalok hálózatával együtt dolgozunk, ez nem elégséges, Fontos számunkra ifjúságpolitika. Úgy gondoljuk, hogy az önök eh, kreativitása, és egyetértek az elhangzottakkal is, hogy sokkal inkább a kommunikáció rendelkezésére bocsátható lenne. Ma beszélünk a szolidaritási testületről, beszéltünk már a fiatalok zenekaráról, de sok mindent lehet tenni. Szerintem a lényeg az, hogy a közös hovatartozást, az identitást hangsúlyozzuk mi, a nemzeti állampolgárokon túl európai állampolgárok is vagyunk. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank, Curzio Maltese. Köszönöm szépen, Curzio Maltese. Grazie. Köszönöm. A nagy lelkesedést hozták be ide a terembe. Én úgy gondolom, hogy a Dion túl az intézmény azt a feladatot kéne, hogy magukra bízza, hogy önök kommunikáljanak az intézmény nevében. Az Európai Unió nem túl jól kommunikál, és főleg a fiatalok esetében ez fontos lenne. Sajnálatosnak tartom, van egy olyan téma, amit egy kicsit sajnálatosnak tartok. Nagyon sok a kreativitás, nagyon sok európai fiatal részéről, de ez elvész, mert Európa nem képes munkát adni a fiataloknak a kérdésem az, hogy az Európai Unió képes-e a túlélésre, a demokrácia képes-e a túlélésre úgy, hogy nem ad lehetőséget a fiataloknak, vagy legalábbis sokkal rosszabbak a lehetőségek a fiatalok esetén, mint az előző generációk esetén volt. Ebből a szempontból is kérdezném, hogy mit gondolnak a mai kortársaik munkafeltételeiről nagyon sok európai országban. Köszönöm. Thank you very much. Uh, uh, I would like... Köszönöm szépen. Mindenkinek szeretném megköszönni. Exotic country, Czech Republic. Uh, so, but you... Én is egy exotikus országból jöttem, hogy önök mondták Csehországból, de mégis uh, tiszteletemről biztosítom önöket. Van egy kérdésem. Uh, for the situation in Poland. Kicsit tartunk a lengyel helyzettől, és önök... That, uh, és önök lengyelek. Um, a kérdés az, hogy önök Európa is-e? És úgy azt gondolom, hogy önök önök Európa, ugye? Önök Európát képviselik. As Poland, uh, are... De önök, mint lengyelek, készek-e megvédeni Lengyelországban is a szabadságot és az európai értékeket, mert számomra az ottani helyzet eléggé kockázatosnak tűnik. Úgy tűnik, hogy elég komoly társadalmi kockázatok vannak ott. Question to you, to young Poland people, young Polish people. And thank Köszönöm a bátorságukat, és azt, hogy így részt vesznek a társadalmi életben. Malinov úr. I just wanted to thank... Szeretnék köszönetet mondani én is a bemutatott projektekért. Nagyon tetszettek, és sajnos nekem el kell mennem, el kellett volna mennem egy másik szakbizottságba szavazni, találtam azonban egy póttagot, úgyhogy sikerült itt maradnom. Nagyon szépen köszönöm a prezentációkat, én bolgár vagyok, és ott egy európai koalíciót alkottunk, aminek a fő célja, hogy a következő választásokon minél nagyobb arányban vegyenek részt fiatalok. Ugyanis Európában mindenütt azt látjuk, hogy a fiatalokat nem érdekli a politika, és a célunk az, hogy a legközelebbi választásokon ezt a célt elérhessük. Tehát mi kívánjuk elérni a legmagasabb százalékot a fiatalok részvételi arányát tekintve. És nagyon fontos tudni, hogy mit tesznek, illetve ha ez megtörténik, akkor majd tájékoztatom önöket, hiszen az önök tevékenysége egész Európára kihat. Köszönöm szépen. Wolfgang Wendt először. Két lengyel eh, fiatal nyertesünk van, úgyhogy eh, az anyanyelvemre váltok, ha lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen, és eh, én is szeretnék gratulálni. A kollégák már sok dolgot elmondtak. Én, engem egy dolog érdekel konkrétan, E, ezeknek a projektnek van egy közös eleme, egy új európai perspektíva. Az utolsó projekt kapcsán láttuk, hogy a jövőbe is tekintenek a további két projekt kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy ez mennyire kapcsolódik a tanulmányaikhoz, vagy a további pályafutásukhoz. Itt például az újságírást említette, az európai alapvető jogok kérdése is nagyon fontos, annak ellenére, hogy itt más országokból érkeztünk, de ez a dolog minket összekönt. És végezetül eh, az utolsó kérdésem, hogy mik lesznek a következő lépések, és önök hogyan kívánják ezeket a projekteket tovább fejleszteni. Köszönöm. Tehát még egyszer megadom a szót a három nyertesünknek. Ki kíván szerez, kezdeni? Jelenek. Asszony. Jelenek, asszony. Okay, can start. I will try. Jó, én kezdtem. Az első kérdéssel fogom kezdeni. Az Európai Unió mit tehet a fiatalok érdekében? Azért, hogy európaiabbak legyenek, hogy így fogalmazzak az, mi az én benyomásom? Természetesen vannak finanszírozási lehetőségek, vannak programok. Két külföldi országban tanultam, és persze Lengyelországban is. Azt látom, hogy a fiatalok nem tanulnak nyelveket. Ez egy súlyos probléma, nem lehet kommunikálni hogyha még angolul se beszél valaki, hát hogy beszél akkor, hogy tud akkor beszélni más emberekkel, hogy tudna együttműködni külföldi diákokkal, akik mondjuk Lengyelországba jönnek, és néha segítségre van szükség, mert nem tudja az ember kifejezni magát. Ez az első dolog. Szerintem nagyobb erőfeszítéseket kellene tenni az oktatás területén. Nem az Európai Unióról, a nyelvekről. Hogyha megtanuljuk a nyelveket, akkor tudunk egymástól tanulni ezt az egyik megoldás szerintem. Amikor Spanyolországban tanultam, beszéltem spanyolul, és tanultam akkor spanyolul, akkor néha, ha a csoportunkban volt valaki, aki nem tudott spanyolul, akkor ez ő egy outsider lett. Most nem akarok senkit hibáztatni, de néha az emberek azt gondolják, hogyha valaki nem beszéli az ő nyelvét, mondjuk a csoportnak a nyelvét, akkor az egy rosszabb ember. Ez persze nem igaz. Ez azt jelenti, hogy mindkét oldalon képzésre van szükség. Nem csak azokat kell oktatni, akik nem beszélnek nyelveket, hanem azokat is, akik beszélnek nyelveket, de hogy ők meg legyenek toleránsabbak. A másik dolog a régiók oktatása, képzése. európai projektekről beszélünk, de én ugye egyedül készítettem a projektemet, ez egy egyedi projekt volt, voltak meghívottjaim, kitaláltam, hogy hogy csináljam ezt, megszerveztem a sót, mindent kialakítottam, éjszakákon keresztül vágtam a hangfelvételt, a zenét, a rádióban a barátaim a technikai támogatást adtak, de csak a végén ennyit kaptam. Az egyetemtől örülök annak, hogy megkaptam a lehetőséget, hogy bármit megtehettem. De nem volt semmilyen mentorom, aki támogatott volna, és aki azt mondta volna, hogy ezt, meg ezt, meg ezt teheted meg én kreatív vagyok, vannak elképzeléseim, és meg is valósítom a gyakorlatban, de nem mindenki ilyen. Lehet, hogy valamilyen támogatásra lenne szükségünk, de ez ne egy tanár legyen, hanem inkább egy mentor, egy baráti támogató, és így ugye vezetne, tanítana minket. Következő kérdés a munkanélküliség Európában, ezt a végére hagyom. Negyedik kérdés, az az egzotikus ország. Hát igen, néha valóban egzotikus. Persze ez vicc volt, de a lengyel diákok azt mondták, ez igazából egy dicséret volt, hogy mások vagyunk, de ez fantasztikus, hogy, hogy a sokféleség az jó és hogy mi is történik ugye Lengyelországban, erre kérdezett rá. Mindkettőnk projektje, tehát a lengyel és a holland projekt is újságírói jellegű. Én újságíró vagyok. Venta úr kérdésére ezt válaszolnám. A politikai tudományokat és újságírást, szociális társadalmi kommunikációt tanultam újságíróként úgy gondolom, hogy felelősek kell, hogy legyünk a tekintetben, hogy mit mondunk az embereknek. És nem csak Lengyelországban van ez így, mindenki azt mond, amit akar, és nem gondolják végig az emberek, hogy ennek mi a hatása a hallgatók, a nézők, az olvasók között. Úgy gondolom, ez egy súlyos probléma, pontosan az újságírásban és a politikában az emberek terjesztik a gyűlöletet, nincsenek határok a között, hogy mit mondhatnak az emberek, és mit nem kéne, hogy mondjanak az embereknek. És amikor az emberek azt látják, hogy lehet hibáztatni más embereket, akkor már egymás közt is ezt teszik. És lengyel, a lengyel helyzet, ez egy nehéz kérdés, mit lehet tenni. A populizmus nem csak Lengyelországban fokozódik, 2014-ben láttam Spanyolországban, amikor ott Erasmusos diák voltam. Nem kéne, hogy elmondjam, de hát ez egy példa. Az órák alatt egyszer megkérdeztem a barátomat, aki tud angolul, és egy szót megkérdeztem, azt én nem értettem spanyolul, és nem találtam meg az interneten, sehol, és megkérdeztem angolul, hogy az a szó mit is jelent, és a másik diák, egy lány azt mondja, akkor miért mondod, hogy egyáltalán beszélsz angolul? De hát egy szót nem értek, ezt válaszoltam. Nem, itt nem beszélj angolul, Spanyolországban vagyunk, spanyol a legfontosabb nyelv most neked. És azt mondtam, persze, gond nélkül, csak szeretnék tanulni. És nagyon agresszív volt, nem tudom miért, és azt mondta, hogy Kelet-Európából jössz, európai pénzt költesz, és ide jössz szórakozni és a végét nem mondom el, de csúnyát mondott, és és spanyolul kell, hogy beszélj. Ez sokkolt, a tanár meg elkezdett nevetni, és nem mondott semmit. Ez egy ilyen gyűlöletes fölépés volt e, velem szemben. Azt mondta, hogy lengyelül, németül, angolul, és hamarosan spanyolul is fogok beszélni, akkor miért hibáztatsz engem? és a munkanélküliség Spanyolországban a fiatal között akkor több mint 40 százalék volt. És tényleg így léptek fel a lengyelekkel szemben, másokkal szemben, akik elmentek Spanyolországba, ott dolgoztak. Volt egy, vannak olyan barátaim, akik ott voltak velem, lengyelek, és megtelepettek Spanyolországban, ott maradtak, néhányuk már családos, és amikor még Erasmus előtt is ott voltam, akkor ott lengyelek voltak és spanyolok, együtt dolgoztunk. Fiatalok, akik tudtunk munkát találni, illetve otthon meg nem találtunk munkát. Hát le kell zárni, mondja az elnök. A jövővel kapcsolatban mit is szeretnék csinálni a jövőben. Természetesen ez kapcsolódik a tanulmányaimhoz, most Lengyelországban egy kiadónál dolgozom, a, persze rádióban is szívesen dolgoznék. Ma vesszük föl a rádió show-t a kollégáimmal az Európai Parlamentben, és hát reménykedem abban, hogy tudom majd fokozni, vagy növelni ezt a projektet, és talán egy nagyobb rádióállomáson is ezt meg tudom tenni. Most ugye a tanulói diák rádióban ezre már nincs lehetőség, mert már nem vagyok diák és más diákrádió, például a Szofiai Rádió Rakca tervezi a saját rádiójukban a leadását a mi programunkban, hiszen angolul van, márhol lehet hallgatni a mi műsorunkat, és ennek is nagyon örülök. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ellen. Köszönöm, akkor én rögtön a lényegre térek. Mit tehetnek önök képviselőként? Én eh, a szavazati jogról beszélek, például 2019-ben lesznek európai parlamenti választások, az már nincs olyan messze, amikor majd kampányolnak, ne felejtsék el azokat az európaiakat sem, akik eh, nem beszélnek a helyi nyelven, ők is akarják, hogy az ő problémáikkal foglalkozzanak a politikusok, és azt akarják, hogy meghallgassák és elismerjék őket eh, sokat beszélünk arról, hogy nem eléggé demokratikusak az európai parlamenti intézmények, és én az európai, az európai intézmények, és én azt gondolom, hogy az európai parlament lehet az kapcsolódási pont a polgárok és az EU között. Az összes európai polgárt kell megszólítani, azt is, akik, azokat is, akik nem beszélik a helyi nyelvet, azok oda költöztek, nekik is vannak problémáik, kérdéseik, stb. ne feledkezzenek meg róluk sem. There was, there was a comment about the, what do we do in Poland, because I'm also... Volt egy kérdés, hogy mi a véleményünk a lengyel helyzetről, mert hogy én is lengyel vagyok. Az én családom, hát nyilván apránként próbálom elmagyarázni a dolgokat, az én családom nagyon konzervatív, mindig amikor hazamegyek hozzájuk, újra és újra kell kezdenem, és elmagyarázni nekik, hogy Európa mennyire fontos, és hogy Európának egyesültnek kell maradnia. Ugyanakkor ezt nem csak a külföldön élő lengyelektől kell elvárni. Lengyelország egy fontos tagállam, fontos, hogy szabad és demokratikus ország legyen, mindenkinek megvan tehát a maga dolga, és vissza kell hozni Lengyelországot az európai pályára. Volt egy jó kérdés arról is, hogy a kampány után mit csinálunk legközelebb van egy barátom, aki a regionális hatóságnál delegátus, a ifjúsági delegátus, és összefogott más delegátusokkal, a, a képviselőkkel, és arról tervezik, hogy hogyan lehet a helyi tanácsban a nem dánok érdekeit képviselni. Volt egy kis dán kampány, amely a szavazásra hívta fel a figyelmet. E, nem úgy sikerült, ahogy vártuk, reméljük, hogy más országok is átveszik. In for all the citizens that you have in your countries, not only those that... E, tehát meg kell szólítani azokat is, akik más nyelvet beszélnek, nem a helyi nyelvet. Ilyen hát. Köszönöm szépen, e, Kaiser úr. Köszönöm szépen a bátorító szavakat és a kiváló kérdéseket. Az első kérdésre szeretnék válaszolni, hogy eh, hogyan tudjuk eh, jobban bevonni a fiatalokat, aktivizálni őket. Azt hiszem már jó dolgok történnek, és eh, azt látom, hogy számos projekt van az ifjúság a fiatalok számára Európában, ezeket tovább kell folytatni. Őszintén, ha megnézzük, hogy <clears throat> elsősorban csak a felső oktatásban résztvevő fiatalok vesznek részt ezekben a projektekben, ez mindenféleképpen elgondolkodtató, és szerintem ez összefügg a munkanélküliséggel is, azzal, hogy a fiatalok nehezen találnak állást. Az egyik nagy ágazat, ami különösen sújtott ebben a helyzetben, a kreatív, az alkotói művészeti ágazat. A művészek nagyon alacsony bérért dolgoznak, és meglehetősen bizonytalan helyzetben vannak, gyakran hónapról hónapra élnek. De hát nagyszerű dolgok történhetnek, hogyha új gondolatok születnek arra, hogy hogyan működhessenek együtt. Tehát ez az az egyik terület, amihez mi is szeretnénk hozzájárulni a platformunkkal. Itt rengeteg teendő van, ezen kívül az Erasmus program elsősorban az egyetemi hallgatókat célozza meg, de vannak olyanok is, olyan fiatalok, akik sokkal gyakorlatilasabb képzésben részesülnek, és az ő számukra nincsenek programok, például, hogy ellátogassanak másik ország falvaiba. Ott nem nagyon találkoznak annyi emberrel, mint az Erasmus programban résztvevők, és sokkal rosszabbak a tapasztalatai, mint az Erasmus program kapcsán szerzettek. Tehát rájuk is oda kell figyelni, őket is be kell vonni az ilyen projektekbe. Ami pedig a jövőt illeti, ezen a területen rengeteg lehetőség van, és mi eltökéltek vagyunk, hogy ezt a platformot tovább fejlesszük, illetve más platformokkal is együttműködjünk. és más platformokkal közösen próbáljunk megcélozni egy szélesebb közönséget. Nem csak kulturális projekteket kell itt létrehozni, alkotni, hanem ezeket használhatóvá is kell tenni, úgymond piacképessé tenni. Ugyanis rengeteg kiváló eh, alkotás születik, de nem sokan tudnak ebből hosszú távon megélni. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésre válaszoltam, ami hozzám, amit hozzám intéztek, amit pedig a munkanélküliséget illeti. Ez általában nagyon nagy horderejű kérdés. Itt közvetlen megoldást nem tudok javasolni, jó lehet, én közgazdaságtant hallgattam. Én úgy érzem, hogy meg kell találni más módokat, nem csak a migrációra gondolok, hogy egyik országból a másikba költözhetnek át, vagy vállalhatnak munkát, de ez elég egyoldalú dolog. Azt is biztosítani kell, hogy a migráció kétirányú legyen, és Európa e tekintetben egységesebb legyen, ne egyfajta kényszer migrációról kelljen beszélni. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Sajnos most le kell zárnunk ezt az ülést, sajnálom. Minden esetre nagyszerű dolog volt, hogy bemutatták ma itt nekünk a projektjeiket, és igencsak lelkesített minket az, hogy ennyire elkötelezettek és azt kívánjuk, hogy tovább folytassák ezeket az erőfeszítéseket, akár új projektekkel, elképzelésekkel, és hogy a, azt az eszmecserét, amit itt két napja Brüsszelben folytatnak, más projekt nyerteseivel, esetleg új ötletekkel szolgálhat a jövőre nézve, és az egyfajta dominó hatást vált majd ki, ezzel lépésről lépésre előbbre léphetünk ahhoz, hogy az itt felvázolt problémákat közösen meg tudjuk oldani. Tehát még egyszer köszönöm, hogy ide látogattak, és minden jót, kívánom, hogy érezzék jól magukat Brüsszelben. So, wir müssen jetzt Tehát akkor most folytatunk el a rendünkkel. Helga közben megérkezett a vonattal. Az utolsó előtti napirendi pontunkat előre hoztuk, és itt elfelejtettem elmondani, hogy december 13-a, illetve bocsánat, november 30-a 14 óra lesz a módostók határideje. Most 7 percünk maradt arra, hogy a szolidaritási testülettel kapcsolatos módosítókat megvitassuk, úgyhogy rögtön át is adom a szót Helgának, hogy számolj be arról, hány módosító érkezett, és hogyan folytassuk tovább a munkát. But um, I had to re-book by flights because the gate was closed. When... Meg kell változtatnom a repülőt, Aha, fél hatkor keltem reggel. Azzal kezdeném, hogy szeretnék minden kollégának köszöntet mondani. 600 módosító indítványt nyújtottak be, ami nem olyan sok, és uh, a Kultúrai Szakbizottságtól sokat várunk Vilde asszonyon túl, és uh, néhány más kollégán kívül mindenki támogatja az Európai Szolidaritási Testületet többé-kevésbé mindenki, mindenki más támogatta az én javaslatomat, tehát többség azt mondja, hogy meg kell változtatni a nevet, és kezdeményezésnek nevezzük ezt, ne testületnek. Én ezt ennek örülök, és én is támogatom. A hatája kapcsolatban is ugyanez érvényes, hogy a hátrányos fiatalok helyzetére kéne koncentrálnunk, és nem pedig a privilegizált, már boldog emberekre. A nagy többség támogatta azt, hogy 18 évvel legyen a korhatár, és nem menjünk le 16 évre, hiszen nem is írhatnak alá szerződést a szülők e, e, ellenőrzése nélkül, és ennek sem értelme, hogyha az Európai Unióban vagy máshol utaznak. Úgyhogy itt is a többség támogatta azt, hogy 28 éven is túllépjünk, és a szomszédos országokat is vegyük be. Ezt korábban is már így gondoltuk, ez nagyon pozitív, hiszen ez plusz még további szolidaritás jelent, különösen Kelet-Európa esetében. Az egyetemi többség mondta azt, hogy vegyük ki a foglalkoztatási trendet, hiszen az ample ez egy kulcsfontosságú vita lesz. És a friss pénz. Mindenki azt mondja, hogy több friss pénzre van szükség. Részemről minden rendben van. A legkönnyebb módosító indítványok voltak. 13 éve dolgozom itt, és ez, ez volt a legkönnyebb helyzet most. Köszönöm szépen, kollégák. Úgy gondolom, hogy nagy többség lesz a jelentés mögött. Köszönöm. Äh, ich habe heute Morgen noch gesagt, warum kann der nicht einfach... Köszönöm szépen. Igen, mondtam ma délelőtt, hogy valami végre egyszerű. Ha nincs többség, akkor nehéz. Igen, ez most sokkal könnyebb témának tűnik, mint más témák. Úgy tűnik, hogy mindenki egyetért ezzel a kérdéssel. Most van időnk, ugye? Négy percünk van. Úgyhogy egy percre szólalhat föl négy kolléga, mert 11.30-kor teljesen pontosan meg kell kezdenünk a koordinátorok ülését. Nem tudjuk megváltoztatni ezt. Köszönöm szépen, akkor egy percem van. Uvedení. Köszönöm. Szeretném megköszönni a raportőr asszonynak ezt a témát. Valóban sok módosító lett benyújtva. Nyilván kompromisszumot is kell kötni. Az első kompromisszum az a névvel kapcsolatban kell, hogy legyen. A célunk az kell, hogy legyen, hogy az önkéntességre tesszük a hangsúlyt. Nem lehet az, hogy európai önkéntes szolgálat, hanem az önkéntest külön ki kell hangsúlyozni. Budeme muset... Eh, a, az EMPL szakbizottság a szakmai részét, részéhez ragaszkodni fog ennek a projektnek, amit nekünk akkor át kell gondolnunk, hogy ez gyakorlatban hogyan valósulhat meg. Sí, ringrazio molto Helga Trupper per una Szeretnék köszönetet mondani Helga Truppernek, nagyon jó ez az alap, amit elkészített, egyetértünk a javaslataival, néhány fontos témával kapcsolatban úgy gondolom, hogy először is egyetértek azzal, és ezt tisztáztuk is a módosító indítványunkkal, hogy pontosítani kell, hogy mit jelent az önkéntesség és a szolidaritás. És úgy gondolom, hogy a javaslatunk ezen a területen belül kell, hogy mozogjon, hogy eh, nem profit orientált eh, és közszervezetekről van szükség, tehát nem magánszervezet, akkor nincs jövedelmezés, de természetesen eh, költségtérítésre szükség lesz aztán néhány témát itt be kell venni, amit korábban, amiről beszéltünk. A Send in Organizations, hagytam azt a terminust, amit te használtál. Minden esetre ez fontos mindenkinek, hogy a fölállítás során is fontos, hogy nyomon lehessen követni a felelősséget, akár a szövetségek között is, amelyek pályáznak, illetve vendégül látnak másokat úgyhogy ezt fönn kell tartani. Aztán a ügynökségek több támogatást kellene, hogy kapjuk. Egy dolgot szeretnék jelezni, hogy mi történt a költségvetéssel kapcsolatban a miniszterek tanácsában. Ugye nem akarnak margint, nem akarnak plusz forrást, akár gondoljunk az Erasmusra. Köszönöm szépen, Kimenez képviselő. Rövid leszek, köszönöm szépen Helga a munkát és nagyon örülök ennek, hogy ez egy saját kezdeményezési jelentés. Az akció szót javasoltam volna én is, és nem pedig a testület szót, tehát a testület helyett lenne az, hogy cselekvés. Mindenképpen egyetértek a, a két ágazattal, amiket pontosítani kell, egyértelműen meg kell határozni, mindannyian tudjuk, hogy mi a következménye annak, hogyha nem fogalmazunk egyértelműen. Ebben most nem megyek bele. Költségvetési téma, a finanszírozást az Erasmus Plus programnál fönt kell tartani, hogy az Európai önkéntelenségi Szolgálatot most onnan finanszírozák, de hát kérni kell a Költségvetési Szakbizottság véleményét is ki kell kérni ebben a témában. Egyetértek azzal is, hogy ne csak a tagállamok vegyenek részt, hanem kívülről is, mások is. Összességében úgy gondolom, hogy ez egy zseniális program azért, hogy promotálni tudjuk azokat az értékeket, amelyek a legfontosabbak számunkra. Köszönöm. És Kozio Máltéze végül. Köszönöm, köszönet Helga, kiváló munkát végzett. Bárki, aki ismeri az önkéntes szervezeteket, tudja, hogy költségtérítésre van lehetőség a missziók esetén, és aki ellátogatott ezekhez a szervezetekhez, azok tudják, hogy nagyon magas a tájékozottsági szintjük. Amit ma a fiataloktól kérünk, lehet, hogy nagyon tehetségesek, de azt kérjük tőlük, hogy tudjanak együttműködni, tudjanak közösen problémát megoldani. Sajnálatos módon a társadalom szervezettsége miatt egyre kevésbé képesek ezzel, erre a fiatalok. Úgyhogy az önkéntesség nagyon fontos a későbbi munka miatt is az is nagyon fontos, hogy különböztessük meg ezeket a területeket. Az önkéntesség, a szolidaritás maradjon ingyenes alapvetően. Ez egy e, nagyon fontos emberi érték. Nem szabad csak a pápára bízni, hogy ezeket az értékeket védje. Én úgy gondolom, hogy az ingyenesség a szolidaritás tekintetében erre a témára vonatkozóan, hogy biztosan megtaláljuk a kompromisszos megoldást. Wirklich keine weiteren Wortmeldungen Amennyiben nincsenek további hozzászólások, akkor ezeket a kérdéseket majd az arnyék jelentéstevőkkel megvitatják. Még egy tájékoztatás. Az Ample képviselőivel november 30-án tartunk majd megbeszélést, úgyhogy majd akkor meglátjuk, hogy ők hogyan vélekednek. A mi álláspontunk világos. Köszönöm szépen! ha, tudom, akkor a, ha jól tudom, akkor az Ample-nek is van egy sor javaslat arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatási kérdések kikerüljenek, és ez nem csak egy frakció részéről, hanem az összes frakció részéről. Majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Köszönöm szépen, akkor a szakbizottságunk ma délelőtti ülését berekeztjük, és három órakor folytatjuk ugyanitt. Kérem, hogy a koordinátorok maradjanak még itt, a többieket pedig kérem, hogy minél gyorsabban